nyilatkozatot, amelyet Franciás Kestes, Susanna Rojtova, Alexander Álvaro és Stavros Lambrinidis nyújtottak be, és amely az ö, átláthatóság hiányáról szól, és az egy, ö, a kereskedelmi ö, hamisítás ö, vitatott tartalmáról szól. Ez megkapta a többség aláírását, és ezért ezt az írásbeli nyilatkozatot a házszabály 123-as cikke szerint minden címzethez eljutatjuk, és ennek az ülésnek a jegyzőkönyvben is megjelentetjük a, az aláírók nevével együtt. A 20 per 2010-es írásbeli nyilatkozatot, amelyet Mark Tarabella Barbara Matera, Maria Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonia Paranova, eh, Parvanova nyújtottak be, és amely a nők elleni erőszak elleni harc európai évéről szól. Ez is megkapta a parlamenti képviselők többségének aláírását. Ezért ezt az írásbeli irá, eh, nyilatkozatot a házszabály 123-as cikke szerint minden címzethez eljuttatjuk, és eh, ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében is megjelentetjük az aláírók neveivel együtt. Figurédó asszony, tessék! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék önnek gratulálni. Szeretnék gratulálni azoknak, akik aláírták